Witam Państwa bardzo serdecznie. Nagyon nagy szeretettel üdvözlök mindenkit. Rendkívül örülök annak, hogy szinte mindenki itt van. Tíz perc elmúlt kilenc, úgyhogy el kell kezdenünk a szülést remélem mindenki nagy kedvel érkezett ide, hiszen mindenki kipihelhette magát. Mindenkit üdvözlök, üdvözlöm a tolmácsokat, a bizottságot, még egyszer üdvözlöm a tisztelt képviselőket. Eléggé szoros a programunk, ez, ezért rá is térünk a napirendre, ami a napi rend elfogadását illeti, van egy kérés a képviselők részéről, hogy a 10-es, 11-es ponttal kapcsolatban a 11-es pont eset helyére tesszük a 10-es pontot, ezt kérték, ezt kérte a jelentéstevő, szerintem ezzel egyetérthetünk, nem nem látok senkit, aki ehhez hozzá kívánna szólni. 16 nyelvre van tolmácsolás. Az eljárásnak megfelelően a június 21-i, július 9-i jegyzőkönyveket elfogadott, elfogadhatjuk, és rátérünk a négyes napirendi pontra ami az általános költségvetésre vonatkozik 2019-es év esetében. A vélemény előadója a parlament alelnöke Ramon Luis Valszerel Sziszó úr. Azonnal meg is adom a szót önnek. Ő készítette el a véleményt a mi nevünkben. és utána pedig majd szavazni fogunk. Tessék, a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki hozzájárult ez a két véleményehez, ehhez is, az előzőhez is. Számos módosító benyújtására került, került sor amelyek javították a szöveg minőségét. Úgy gondolom, hogy meg tudok határozni, hogy melyek azok a költségvetési ö, ö, sorok, amelyeket számokra nem kedvező módon ö, módosított ö, a bizottság. Másrészt az a szöveg, amelyet meg fogunk szavazni, lehetővé teszi számunkra, hogy hangsúlyozok, hogy melyek a legfontosabb ügyek, és hol van szüksége mondjuk a zöldség, gyümölcs, a tej, illetve az orosz embargóval kapcsolatos ügyekben különleges intézkedésre. És nyilván természetesen küzdenünk kell például az olajbogyó ültetvényeket, fenyegető növényi kártevők és egyéb kártevők ellen, úgy gondolom, hogy világos, hogy a szöveg eh, eh, meglehetősen egyértelműre sikerült, eh, tisztán megfogalmaztuk, mit szeretnénk elérni, és úgy gondolom, hogy a mezőgazdaság olyan ágazat, amely nagyon sokat szenvedett az elmúlt néhány évben, és csak ennyit szeretném volna mondani. Bardzo dziękuję. Nagyon szépen köszönöm, és akkor bele is kezdhetünk a szavazásba. Az egyes módosítóval kezdjük. Készfeltartással fogunk szavazni. A kompromisszumokról pedig majd elektronikusan szavazunk. Az első módosító mellett ellen elfogadtuk. Kettes módosító mellette elfogadtuk, köszönöm. Hármas mellette köszönöm, elfogadtuk. Négyes mellette, köszönöm, elfogadtuk. Ötös mellette, elfogadtuk. Hatos mellette, elfogadtuk. Hetes mellette, elfogadtuk. Nyolcas mellette, elfogadtuk. Kilences mellette elfogadtuk. Tízes mellette, elfogadtuk. Egyes kompromisszum, a szavazást megnyitom. Az EFDD-ből egyel többen ö, szavaztak, valakinek ki kell venni a kártyáját közülük. Az EFDD-ből egyel többen szavaztak. Agiu az IFDD-nek e három szavazata van, és hárman vagyunk itt. Hogyan, hogyan tudnánk többel szavazni? Okay, sorry, Mr. Agnew, I'm advised... Agnew úr, elnézést. Most látom, a, a géppel volt gond, önnek teljesen igaza van. Három szavazat illeti meg önöket, a gép volt a hibás. Elnézését kérem. Bár... Bardzo przepraszamy pan. Elnézést kérünk öntől, képviselő úr, és az ön képviselőcsoportjától. Ez technikai hiba volt, lezárom a szavazást. Shield. Elfogadtuk. 18-as módosító következik, 18-as módosító mellette. Elfogadtuk, köszönöm. 21-es, rátérünk a 21-es módosítóra, ki van emellett. mellette, ellene, elutasítottuk, 22-es mellette, elfogadtuk, 23-as mellette, elfogadtuk, 24-es mellette, elfogadtuk, 25-ös mellette, elfogadtuk, 26 mellette, elfogadtuk, 27-es mellette, elfogadtuk, 28-as mellette ellene. Ezt ellenőrizzük, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 30-as. Mellette elfogadtuk. Még egyszer ismételjük meg a 30-asról a szavazást, 30-as módosító mellette, ellene, elutasítva, 31-es mellette elfogadtuk, 32-es mellette ellene ellenőrizzük, a szavazást megnyitom. Lezárom. elutasítva 50-50 százalék arányban. Elnézést kérünk az alelnöktől. 33-as mellette ellene ellenőrizzük, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 34-es mellette elfogadtuk. 37-es mellette elfogadtuk. 36-os mellette elfogadtuk. 37 mellette elfogadtuk. 38-as mellette elfogadtuk. 39 mellette elfogadtuk, 40 mellette elfogadtuk, a 41-es mellette elfogadtuk. Most rátérünk a teljes vélemény történő szavazásra, elektronikusan a szavazást megnyitom. Lezárjuk a szavazást. Elfogadtuk. Gratulálunk a képviselőnek. Nem tudom, hogy a jelentéstevő e még szólni. Nem. Köszönöm szépen. Korábban már eh, megtettem a megfelelő megjegyzéseimet a két jelentése kapcsolatban, úgyhogy köszönöm szépen, más nem mondanék. Za chwilę będzie pan proszony przy kolejnym... Mindjárt felkérjük arra, hogy a következő ponttal kapcsolatban is hozzászóljon. Itt a kísérleti példákról van szó, a költségvetési eljárás keretében. Szeretnénk, hogyha pár szót mondana erről, tessék. Köszönöm szépen, ezt mondom, amit eh, korábban mondtam, és amikor hivatkoztam mind a két jelentésre, ezért eh, úgy gondolom, hogy úgy lenne fegyelmezett, ha további időt takarítanék meg, és nem ismételhetném mindazt, amit elmondtam. Másrészt nyilván fontos, hogy eh, a két jelentés a szintézist alkot. Köszönöm, hogy megadta a szót, de hogy mondtam, követve az utasításait, együtt veszik a két jelentést, azért más nem mondani. Köszönöm. Bardzo dziękuję. E, przechodzimy do głosowania. Köszönöm, akkor rátérünk a szavazásra. Költségvetés tervezet, illetve a kísérleti projektek előkészítő intézkedések tekintetében. első módosító mellette elfogadtuk. 5863-as mellette elfogadtuk. 5862 mellette elfogadtuk. Ez mind a jelentéstevő módosítója volt, most 5854-es következik mellette. Ellene elutasítottuk 5877 mellett ellene elutasítva. 5878 mellette ellene. Nem teszik fel a kezüket, ezért eh, szerintem ezt elfogadtuk, de inkább ellenőrizzük az 5878-et, a szavazást megnyitom. zárjuk a szavazást. Köszönöm szépen. Ötvennyolc hatvanegy, ötvennyolc ugyan ugyanazok, mellette elfogadtuk. 58-80 mellette, ellene, elutasítva. 58-53 mellette, ellene, ellenőrizzük az 58 53 t a szavazást megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kérném, hogy tegyék fel a kezüket. 58-81 mellette ellene elutasítva, 58-86 mellette ellene elutasítva, 58-83 mellette ellene elutasítva, 58-84 mellette ellene elutasítva, 59.05 mellette, ellene, elutasítva. 58 85 mellette, ellene, elutasítva. 58-82 mellette, ellene, elutasítva. 58-87 mellette, ellene, elutasítva. 59.04 mellette elfogadtuk. 58.60 és 58.73 ugyanaz mellette elfogadtuk. mellette ellene elutasítva. 59.03 mellette elfogadtuk. 58.89 mellette ellene elutasítva. 58.52 mellette elfogadtuk. 58.51 mellette elfogadtuk. 58.93 mellette ellene elutasítva. 58-94 mellette, ellene, elutasítva. 58-74 mellette, elfogadtuk. 58-75 mellette, elfogadtuk. 58-90 mellette, ellene, elutasítva. 58-91 mellette, ellene, elutasítva. 58-92 mellette ellene elutasítva, 58-59 mellette elfogadtuk, 58-50 mellette elfogadtuk, 58-58 mellette elfogadtuk, 58-57 mellette elfogadtuk, 58-56 mellette el, elfogadtuk, 58-55 mellette elfogadtuk, 58-65 mellette elfogadtuk, 58-66 mellette elfogadtuk, 58-67 mellette elfogadtuk, 58-68 mellette elfogadtuk, 58, 97 mellette ellene ellenőrizzük, a szavazást megnyitom, lezártam a szavazást, elutasítva, 58-95 mellette, Elnézést, mondja az elnök. os jön mellette, ellene, elutasítva. 58-95 mellette, elfogadtuk. 58-98 mellette, ellene, elutasítva. 58, 69 mellett ellene. Ötvennyolc mellette, ellene, elutasítva. 58-70 mellette, elfogadtuk. 58-71 mellette elfogadtuk. 59.00 mellette ellene ellenőrizzük. Szerintem el lehet utasítva, de azért ellenőrizzük az 59.00-át. A szavazást megnyitom, lezárom a szavazást. Elutasítva egyértelműen. 58-72 mellette elfogadtuk, 58-76 mellette ellene megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítva lett utasítva, 01 mellette, ellene, elutasítva, 5902 mellette ellene Azt hittem, hogy az EPP ez ellen szavaz, de emellett szavaz, tehát mindenkinek a kvadrátorra kell néznie, meg kell bíznunk ebben. Köszönöm szépen. Ezzel lezártuk a szavazást. Agnew úr. Result of that vote. Elnök úr, a szavazás eredményét nem jelentette be. Ostatnie głosowanie jest przyjęte jeśli chodzi o Elfogadtuk, elfogadtuk a legutolsó e, módosítást is. Nem e, egy teljes szövegről szavazunk, csak egyes módosítókról. A jelentéstevőt kérdezem, hogy kíván-e szólni. Yo le, le, le agradezco su, su empeño. Köszönöm szépen az erőfeszítéseit, elnök úr. De még egyszer elmondanám, amit már többször elmondtam, nem óhajtok beszélni. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm, de hát ilyen elveink vannak. Jobb, jobban, jobb az, hogyha megkérdezzük őt, mint ha nem kérdeznénk meg inkább jobb kérdezni, mint utána esetleg bocsánatot kérni. Így tehát rá is térünk a hatos napi rendi pontunkra. Köszönöm szépen a, azt, hogy részt vettek a szavazáson. Jesteście Państwo, że jesteśmy wypoczęci, bo zrobiliśmy głosowanie 20 minut. 20 perc alatt elintéztük a szavazást, köszönöm. És így a kis technikai szünet így megvolt. A hatos napirendi pontra térünk rá, időközi jelentés 2021-27 közötti időszakra vonatkozólag a parlament álláspontja a megállapodás érdekében, a jó megállapodás érdekében remélhetőleg. Vélemény előadója Péter Jár, nem látom Jár urat körünkben. de jó kollégái vannak Jár úrnak, és azonnal meg is kérjük, hogy Jár úr nevében Linz képviselő szóljon hozzá. Szerintem meg is adom a szót neki, hiszen Jár úr nevében beszélhet Linz úr. Köszönöm szépen, elnök úr! Ezt a jelentést szeretném Jár kollégám nevében bemutatni, aki sajnálatos módon ma nem tudott itt lenni. Nagyon rövid jelentésről van szó, nagyon rövid ez az állásfoglalás, ez a vélemény. 1500 karakter állt rendelkezésére Jár úrnak, és ezért ilyen rövid ez a jelentés. A módosítók határideje holnap után van, nagyon rövid, tehát itt a, az ütemterv. Tartalmilag arról van szó, hogy milyen fajta pénzügyi hatással járnak majd az MFF, illetve a saját erőforrások rendszere a mezőgazdaságra. Jár úr szerint fontos hangsúlyozni azt, hogy ez nagyon fontos oszlop pillér a mezőgazdaság a megfelelő szintű élelmiszerek előállításához. Másrésztről itt vannak terhek is, kötelezettséges is, és egyre kevesebb a költségvetési juttatás. Itt van még a Brexit is, ami miatt fontos látni ezt, hogy a mezőgazdaságot ne érje hátrány. És ezért az MFF-ben, illetve a többi kérdésben is figyelembe kell venni mindezt. El kell kerülni azt, hogy csak egyfajta számítást vegyenek figyelembe, vagy csak ebben állapodjunk meg. Jár kolléga azt is kiemeli, hogy a kap reform esetében, hogy csökkentenék a bürokráciát, akkor ez több bevételt jelentene a mezőgazdálkodók számára. Várja a módosító indítványaikat, és köszönetet mond Jár úr azért, hogy bemutathatta ilyen módon a jelentését. Elnök, most akkor megnyitjuk a vitát. Először az árnyékjelentéstevők kapnak szót. Utána pedig a képviselők. Maurin képviselőasszony az első, aki szót kap. Van még időnk, nem fogom korlátozni a hozzászólási idejüket, de um, mindenki szeretne hozzászólni. Köszönöm, tisztelt elnök úr. Kedves kollégák, először is természetesen köszönetet szeretnék mondani az előadónak, kiváló munkát végzett. Nyilván tudják, ezt már többször is elmondtuk, nagyon sok aggályunk van a következő több éves pénzügyi keretet illetően, és tisztán kell látnunk a számokat illetően. Úgyhogy rendkívül fontos, hogy minden számítás megszülessen, ezt már elmondtuk többször is, az infláció figyelembevételével, illetve a több éves pénzügyi keret módosításra kerüljön ennek megfelelően. Ami engem illet, fe, megdöbbent, hogy a második pillérben mekkora visszaesés történt. Mert szerintem támogatnunk kell a gazdákat, ez rendkívül fontos a mezőgazdaság szempontjából, de mindenkit, aki a fenntartható vidékfejlesztésben részt vesz. És a bizottsága ezt kell tennünk. Hogyha nem támogatjuk a foglalkoztatottságot, a beruházás terén, akkor egyszerűen kihal a vidék, és nekünk is megvan ebben a felelősségünk. Úgyhogy a második pillérben igenis tennünk kell valamit. Aztán saját források. Azt szeretném, hogyha új források táplálhatnák a költségvetést, de a mezőgazdasági költségvetést, ez rendkívül fontos, hogy mindenkit támogathassunk, hogy átállhassanak fenntarthatóbb gyakorlat folytatása felé. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az jelentést, jelentéstevő közül más nem kíván szólni, így rátérünk. Helyettem a képviselőt kihagytuk, elnézést, a szó. Uh, Köszönöm szépen ennek úr, én is szeretném megköszönni a jelentéstevőnek a jelentését. Úgy gondolom, hogy ez egyik legfontosabb téma, amiről egyáltalán beszélhetünk ebben a ciklusban és a következő ciklusban is, és nagyon óvatosan kell eljárnunk, hogy hogyan foglalkozunk ezzel az egész kérdéskérrel. És fontos, hogy megbeszéljük, hogy hogyan kötjük el a pénzt, de azt is át kell tekinteni, hogy mire van szüksége a gazdálkodóknak. Amikor a gazdálkodókkal beszél az ember, és néha sok kollégánk, kollégánk maga is gazdálkodó, ha megkérdezik, hogy mire van szükségük valójában, akkor többé-kevésbé három témával állnak elő. Először is ezt szeretnék, hogyha a munkájukat elismernék, hogy a természetet gondozzák, a természetet óvják meg, és szeretnék mindent megtenni ennek érdekében, hogy még jobban meg tudják védeni a természetet, és szeretnék, hogyha jövedelmező lenne számukra az a sok millió és milliárd, amit erre a célra költenek. Másrészt szeretnék a gazdálkodást folytatni, és ezt továbbadni a stafétát majd az következő nemzedéknek, és ennek során szeretnék jól élni, és szeretnék a becsülnék őket, mint gazdálkodókat. A kérdés azonban ebben az esetben az, hogy a gazdálkodási jövedelemnek a közvetlenül a kormánytól kell jönni egy pénzből, vagy pedig tegyük lehetővé a gazdálkodók számára, hogy a pénzt a piactól szerezzék meg, úgy, hogy a termékeket piacra dobják. Ez az a kérdés, amelyre választ kell adnunk itt ebben a, a, a parlamenti folyamatban, és olyan jogalkotást kell megteremtenünk, amely lehetővé teszi a gazdálkodók számára, hogy kevésbé függjenek közvetlenül a, a például a közvetlen kifizetésekből, és sokkal inkább a piacra tudjanak támaszkodni jövedelmüket tekintve. Persze látjuk, hogy más kontinenseken más gazdaságpolitikák léteznek, és úgy tűnik, hogy egyfajta fegyverkezési verseny zajlik a közvetlen támogatások terén. A közvetlen jövedelmi támogatások kérdése valóban kérdéses, hogy javítja-e a gazdálkodók versenyképességét, és nyilván lehetnek különbségek a költségszintekben, költségek és az árak arányában, de fontos, hogy szélesebb vitát folytassunk azzal kapcsolatban, hogy hogyan költsük el azt a pénzt, amelyet ez a több éves pénzügyi keret rendelkezésre bocsát a mezőgazdaság céljaira. El kellene mondanunk, magyaráznunk barátainknak, szavazóinknak, a polgároknak, hogy hogy is folyik mindez, és akkor ők maguk is szívesebben látnák, hogy több pénzt juttatunk a mezőgazdasági politika számára. Ez az általános álláspontunk tehát az ALDE frakciói az, hogy megfelelő finanszírozást kell biztosítanunk a mezőgazdasági politika számára. Jó vitát kell folytatnunk, hogy jó közös mezőgazdasági politikát tudjunk elkészíteni, amelyet aztán képviselni is tudunk és el tudunk magyarázni a szavazóinknak. Proszę e, i się. Kihasználva elnöki posztomat, és szerintem érdekes volt a hozzászólása, találkoztunk, találkoztunk mindannyian gazdálkodókkal. A kérdés persze az az, azt jól összefoglalták, de mit jelent a megfelelő támogatás, a megfelelő finanszírozás? A te országodban mit jelent ez? De mit jelent ez például Románia vagy Bulgária esetében, vagy Lengyelország esetében? Vagy Mit jelent ez például Észak-Európában? Lehet, hogy másfajta célok vannak itt, mint Hollandiában. Ehhez viszont időre van ö, szükség. Mindig azt mondják a gazdálkodók, hogy stabil feltételek kellenek, adjatok lehetőséget nekünk arra, hogy pénzt kereshessünk, és ne csak alamizsnát kelljen kérnünk, de óvatosnak kell lennünk, meg kell néznünk, hogy mi történt korábban. Vannak kereskedelmi megállapodások, és ezeknek nagy kihatása van, nagyobb mint az egész kap. És a kapnak néha kevesebb hatása, mint a kereskedelmi megállapodásnak. Köszönöm azon véleményét. Nagyon fontos, hogy erről beszélhessünk. Dolgoznak még jelentéstevők a vég terméken, de fontosak a módosítók ehhez a dokumentumhoz. Vazon úr. Pán poseł Łazó. Oui, merci, monsieur le président. Köszönöm, tisztelt elnök úr. Tulajdonképpen Szeretném kiemelni, hogy szemben azzal, ami megerősödést kapott az első pontban, sajnos a kap semmi esetben, és ezt önök is tudják, milyen fontos az élelmiszerbiztonság, és a függetlenség ezen a téren, ez nem teljesül. Hogyan lehet akkor olyan szabadkereskedelmi tárgyalásokat folytatni, amelyek veszélyeztetik a know-how-unkat, az ismeretanyagunkat ezen témában a gazdák. Nyilván szankciókat kell, hogy elszenvedjenek, ezek elég szigorúak. Azzal egyetértek, hogy legyen olyan költségvetés, amely nem csökken. És végül, mivel a bizottság is állandóan erről beszél, de nem igazán történik gyakorlatilag semmi, az administratív terheket is csökkenteni kell, mert ez sújtja a gazdákat is. Bár a szakszervezetek elsősorban azt akarják, hogy megfelelő árak alakuljanak ki. Ez is nagyon fontos. Köszönöm szépen. Bardzo dziękuję. Pana sąsiad, pan poseł A szomszéd úr is szót kap, Kalambier úr, tessék. Oui, monsieur le président. Köszönöm, tisztelt elnök úr. Támogatjuk, hogy maradjon meg a költségvetés a kapra. A két pillérben is, a, a kifizetések vonatkozásában, amelyek kapcsolatban els, egyartalmú az állásfoglalásunk. Sajnáljuk, hogy válságrendszert nem próbálnak bevezetni ezzel kapcsolatban, de támogatjuk azért ezt a véleményt. Emlékeztetnék arra, hogy a mezőgazdaság sajnálatos módon politikai döntések miatt egyre kevesebb támogatást kap, ott van a Brexit, az új európai politikák, illetve olyan mértékben tapasztaltuk a csökkentéseket, amelyek különböző területeket érintenek, és gyakorlatilag nem értünk egyet azzal, hogy a bizottság kétfajta számítási módszert alkalmaz, amelyek eltérnek egymástól. Ami a drasztikus csökkentéseket illeti, főleg a második pillérben, a közös mezőgazdasági politikában, ez tényleg a bizottság akaratától függ. Azt szeretnénk, hogyha a beruházást a foglalkoztatottságot a vidéki területeken a bizottság védené, mert már is elvándorlást tapasztalunk. Úgyhogy támogatjuk a véleményt, bár kicsi az esélye, hogy követnek minket a többi bizottságban, a szakbizottságban, mert maga az Európai Bizottság sajnálatos módon amellett áll ki, hogy a mezőgazdasági költségvetés csökkenjen. Köszönöm. Pani Poszva Gulyeva. Gracias, señor presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak annyit szerettem volna mondani eh, a jelentés tevővel kapcsolatban, hogy a jelentés megfelelően tűnik, de lehet, hogy kicsit harcosabban kellene föllépni, hiszen egy nagy költségvetés csökkenés érinti a munkánkat, azt a területet, amelyen mi dolgozunk szakbizottságként. Maga a jelentés, még egyszer mondom, a helyes irányt képviseli, ugyanakkor úgy gondolom, hogy sokkal harcosabbnak kellene lennünk eh, a mezőgazdasági kiadásokat csökkentő intézkedésekkel kapcsolatban. Néhány eh, javaslattal egyetértve eh, a saját források rendszerét érintő reformokkal kapcsolatban úgy gondolom, hogy lenne lehetőség a tagállamok hozzájárulásának növelésére is, ezt is bele kellene építeni a jelentésünkbe, a saját forrásokkal kapcsolatban ezeket valóban támogatom a javaslatokat, ugyanakkor nagyobb forrásokat kellene a tagállamoknak is biztosítani, e, így tudnánk e, megoldani a helyzetet, illetve e, említenünk kellene azt is, hogy nem tetszik nekünk az, hogy a struktúrás alapok közül kivonták ezt az alapot, hiszen a struktúrális alapok között egyfajta koordináció folyt, és hogyha ebből kiemeljük ezt az alapot, akkor, akkor ez a koordináció elveszhet. Ennek megfelelően nyújtottam be módosítókat, és úgy gondolom, hogy környezetvédelmi eh, és egészségügyi eh, eh, kérdésekre kapcsolatban is nyilván szükség van ezekre a lépésekre, és valaki említette is, hangsúlyozta is, hogy gyakran ezek az intézkedések nem felelnek meg a termelési modellnek. Ezt is figyelembe kell a következő pénzügyi tervnek az elkészítésekor. Fontos, hogy hozzá tudjunk járulni ennek a jelentésnek a minőségnek javításához, és még megemlítenem végül, hogy továbbra is támogatjuk ezt a megközelítést, de azért érdekes viták folyhatnak itt az a kapcsolatban, hogy honnan is jön a jövedelem, milyen pénzeket fordítsunk a mezőgazdasági politikára, ez a pénz honnan kerüljön elkülönítésre. Kifejezetten a, a, az önálló, az Európai Unió saját forrásaiból, vagy pedig a piacról jussanak hozzá a pénzekhez a gazdálkodók. Úgy gondolom, hogy ez nagyon érdekes felvetés, de úgy gondolom, hogy nincs olyan megoldás, amely mindenkinek jó lenne, minden országnak testre szabott megoldást kell találnia. A szempontok egészen eltérek lehetnek a különböző országokban, és az a munka, amelyet végzünk, annak az a célja, hogy a piac végül nagy részt e, tudja finanszírozni a mezőségi termelőket. Lehet, hogy ezt nem tudjuk rögtön elérni, de ennek kellene lenni a célunknak hosszú távon. Köszönjük szépen ezt a hozzászólását. Agnew képviselő. Thank you, Chairman. I hope you win it. Köszönöm, elnök úr. Remélem megbocsát nekem, mert ez nem egészen a napi rendi pontok közé tartozik. Legutóbb az utolsó szekción azt mondtam, hogy Spanyolországba fogok az északi partra menni, és egy gazdaságot szeretnék megnézni. És Garcia kollega, aki ottani, felajánlotta, hogy el fog vinni egy gazdaságba, és ezt be is tartotta. Elmentem Spanyolországba, volt egy kis gondom, hogy megtaláljam a gazdaságot, de a szomszéd faluban egy kis fiatal, egy fiatal ember akitől megkérdeztem, hogy merre kell mennem, nem csak, hogy angolul beszélt, de azt is tudta, hogy ki vagyok, mert a helyi újságban benne volt, hogy oda látogatok. De gyakorlatilag itt a parlamentben is dolgozott profi lobbistaként, úgyhogy ez nagy benyomást tett rám a, a gazdaság, ahogyan ezt igazgatta, hogy milyen állatokat tartott ott, úgyhogy nagyra értékeltem, hogy elmehettem hozzá. Azonban, itt ugye pénzről van szó, és ez a gazda olyan 15 évvel ezelőtt az egyik fiát elvesztett egy baleset miatt, és egyre nehezebben tudja a, megművelni a gazdaságát. És az Egyesült Királyságban, ahol egyre kevesebb a gazda, nálunk is vannak balesetek, hogyha mondjuk pénzt akarunk költeni valahol, akkor erre kellene odafigyelni. Nagyon fontos ugye az élelmiszerbiztonság is, de ugyanakkor a biztonság a gazdaságokban. Köszönöm, hogy megbocsátják, hogy erről beszéltem. Nagyon fontos dolgokat vetett fel, úgy gondoltam, hogy Fontos erről beszélni. Számra képviselő. Eh, gracias, presidente. Bueno, yo... Köszönöm szépen, elnök úr. Mielőtt eh, belemennék minden részletbe, eh, elmondanám, hogy nem támogatom a mezőgazdasági költségvetés csökkentését. Ezzel együtt azonban azt is el szeretném mondani, hogy együtt kellene dolgoznunk sokkal inkább azon, hogy olyan politikai intézkedéseket alkalmazzunk, vezessünk be, amelyek lehetővé teszik, hogy a mezőgazdászok, a gazdálkodók minél kevésbé függjenek a közvetlen támogatásoktól. Ehhez olyan mechanizmusokra van szükség, amelyek biztosítják, hogy igazságos árakat kapjanak, és ez jellemzően az egész mezőgazdasági termelésre teljes szélességében, mélységében. A jelentés úgy gondolom jó lenne, hogyha erre tenne jelentés, például olyan mezőgazdasági és táplálkozási modellek eh, támogatása lenne szükség, amelyek eh, ökológiai eh, nézőpontúak, bioszellemiségek, és hogy a fiatalok és a nem olyan fiatalok is támogatást kapjanak a gazdasági, mezőgazdasági vállalkozáshoz, E, és iránymutatást annak érdekében, hogy a, a közösségi pénz valóban azt szolgálja, hogy a mezőgazdaság a társadalmat e, szolgálja, a, e, és nem elsősorban azokat a cégeket, akik jelen pillanatban valójában élvezik ezeknek a pénzeknek a gyümölcseit a mezőgazdasági ágazatban. Köszönöm. Hvala gospodine predsjedniče na sjednicama Europskog parlamenta. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Parlament ülésén gyakran vitatjuk meg, hogy mennyire fontos az Európai Unióban a biztonsági kérdések képviselete, amikor a idegen fenyegetések, az internet biztonsága és a forrásaink, energiaforrásaink biztonsága a kérdés. Ugyanakkor itt eh, az élelmiszerbiztonságról beszélünk, a teljes Európai Uniós népesség élelmezésének, élelmezési ellátásának biztonságáról, eh, de sajnos eh, a mezőgazdasági kifizetések alatta vannak szintben azoknak a kifizetéseknek, amelyek más területeken tapasztalhatóak. Azt látjuk, hogy nagyon sok termény esetében csökkent a termelékenység, a vidéki hát különösen az orosz embargónak köszönhetően a vidéki térségek elnéptelenednek. Ez rossz irány, különösen amikor a fiatalabb gazdasági, mezőgazdasági vállalkozókról beszélünk, fiatal gazdálkodókról. Az Európai Unió csökkenti a támogatást, amelyet a mezőgazdaságiban dolgozó európaiaknak biztosít, pedig ők részben szeretnék folytatni a hagyományaikat, folytatni ezt a tevékenységet, úgyhogy ez nem jó lépés, ezért támogatom az összes olyan lépést, amelyet jár úr a jelentésében megfogalmazott. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Teljesen egyetértek jelentéstevővel és a korábbi felszólalókkal abban, hogy a közös agrárpolitikának nagyon komoly Európai Uniós finanszírozásra van szüksége a jövőben is és fel, fenn kell tartanunk a jelenlegi szintet. Ez élelmezés biztonsági kérdés, környezetvédelmi biztonsági kérdés, a klímaváltozásra vonatkozó intézkedések sikerének kérdése, a versenyképességünk kérdése, és emellett olyan élelmezés biztonsági és energiabiztonsági kérdés is, amely hosszú távú fontos az Európai Unió annak stabilitása szempontjából. Ezért a költségvetés megszorítása ellentétes a mezőgazdasági politikának az ambiciózus céljaival, és a jelenlegi pénzügyi helyzetben amelyben nem szerepel a tagállami finanszírozás kérdése, világos, hogy az európai gazdálkodók azt várják, hogy tisztes jövedelmet, jövedelemhez jussanak a termelés kapcsán, azzal együtt, hogy itt nem természeti katasztrófák és piac ingadozások jelentkeznek rendszeresen. Köszönöm, mondja az elnök Ruppe képviselő. Gerbiamas pirmininkė, iš tikrųjų manau, kad buvo pakankamai laiko mums. Köszönöm, tisztelt elnök úr. Azt hiszem, Elegendő időnk volt arra, hogy a bizottsági javaslatokat átolvassuk, kiváló lehetőségünk volt arra is, hogy a gazdákkal eszmecserét folytassunk helyben, illetve a szomszédos országokban, hogy megbeszéljük, hogy milyen elvárásaik vannak, és hogy mi mit tehetünk annak érdekében, hogy a mezőgazdaság jövője virágzó legyen, és több fiatal gazdát vonzhassunk erre a területre. Úgyhogy logikusan kell eljárnunk. Ha a plenárison azt mondjuk, hogy nem felelünk meg a, ö, a vagyis nem értünk egyet azokkal a csökkentésekkel, amelyeket a finanszírozás terén eszközöltek, ehhez ragaszkodnunk kell kihívásokat utána fel kell vállalnunk az egyes tagállamokban, mert más megoldást nincs. Aztán még egy dolog, ami a második pillért illeti. Mindannyian élhető vidéki területeket szeretnénk az Európai Unióban. Most 25%-os csökkentést tapasztalunk. Mi lesz a vidéki területekkel? ha a finanszírozást ilyen nagyon fontos területeken csökkentjük. A második pillérből származó pénzt a LEADER programokra használjuk fel, illetve arra, hogy a gazdák tapasztalatokat szerezhessenek. Ami a természeti katasztrófákat illeti, ez is egy nagyon fontos terület. Tavaly nagyon sok országban óriási es- esőzések voltak ezért nem volt megfelelő hozam. Az idén viszont asszály van, nincs elég eső. A javaslatnak ezeket is tükröznie kell. Mert hogyha egy gazda 20-30%-át elveszíti a termékei, terményeinek, mert vagy túl nagy az esőzés, vagy pedig asszály van, akkor valamilyen módon ezt kompenzálni kell. Ha azt akarjuk, hogy Európa elegendő minőségi élelmiszerrel rendelkezzen, lépnünk kell. Ha utal egyetértek, ha ural, beszélnünk kell az árakról is. Mert ha nem tesszük ezt, és csak az üzleti vállalkozásokat támogatjuk, ők kapják meg a legtöbb pénzt, és a gazdáknak semmi nem marad. Úgyhogy Megfelelő küszöbértékeket kell bevezetnünk, ami az árakat illeti. Hogy biztosak legyünk abban, hogy a gazdákat megfelelően támogatják. Ezen kívül meg kell értenünk azt is, hogy minden országnak versenyképesnek kell lennie, konvergenciára van szükség. Köszönöm szépen. Megint asszony parancsoljon. Köszönöm tisztelt elnök úr, köszönet Peter Járnak, az eladónak, és annak, aki beszámolt erről az eh, jelentésről. Azt hiszem ma a költségvetéseken koncentrálnunk, beszélnünk kell arról, hogy hogyan költjük el a pénzt. Erről, erre ö, szükség van. De ha nincs pénz, akkor nem tudjuk elosztani. Nagyon sok gazdával találkoztam a nyáron, és azt mondták, hogy az egyetlen biztos pont, ami a mezőgazdasági politikából származó jövedelem számukra, mert minden más bizonytalan. Ott van a hozammal kapcsolatos probléma, az időjárás, stb. stb. Úgyhogy nagyon fontos, hogy továbbra is támogassuk őket a közös mezőgazdasági politikából. Holnap beszélni fogunk az időjárás hatásairól, illetve az éghajlat ö, problémáiról, a nyári asszály ö, áradás problématikáját illetően. De csök, a csökkentést nem fogadhatjuk el, növelni kell inkább a költségvetést, mert a csökkentésekkel nem tudjuk a szükségleteket kielégíteni. Három-négy tényezőn alapul csak, az egyik a potenciális következményei a Brexitnek, a migráció, biztonság, védelem, Harmadsorban egyes tagállamok vonakodnak, hogy a teljes költségvetéshez való hozzájárulást növeljék. Úgyhogy a tagállamokra kell nyomást gyakorolnunk, és ragaszkodnunk ahhoz, hogy az összes többi szakpolitikai területet ne abból finanszírozzák, amit elvesznek a mezőgazdaságtól. Ennek mentrának kellene lennie, és aztán el kell mondani azt, hogy hogyan fizessük ki a pénzt, már a kollega elmondta, hogy mi a helyzet a piaccal. Egyetértek, a probléma az, hogy a piac nem úgy működik, ahogyan erről ön beszélt. És lesznek olyanok, akik azt mondják, hogy az élelmiszer termékeknek inkább nem inflációval, hanem az ellenkező tendenciával kell szembenéznie, és ezt majd a termelőknek kell viselniük, mint költséget. Úgyhogy azt hiszem vannak még feladataink, és meg kell tennünk mindent annak érdekében, hogy a költségvetést növeljék az éghajlat és az időjárással kapcsolatos következmények miatt. És aztán utána beszélhetünk arról, hogy hogyan osztjuk el ezt a pénzt, de először legyen meg ez a pénz. Köszönöm szépen. Tak. Pewnie ten sposób dyskusji będzie przebiegał w czasie kampanii do Parlamentu Europejskiego. Köszönöm. A választási kampány során nagy valószínűséggel így folynak majd az eszmecserék. Most a költségvetéssel foglalkozunk, de kérem ne felejtsék el, hogy a későbbiek során fogjuk lezárni majd ezt a vitát. Köszönöm szépen. Köszönöm, tisztelt elnök úr. Elnök úr, a nyár folyamán Hollandiában nagyon sokat beszéltem erről a témáról. És Hatema kollega felvetése azt mutatja, hogy nagyon fontos téma ez nálunk is. A gazdákkal is beszéltünk erről, és ami az új éghajlattal kapcsolatos megállapodást, a költségeket és a fontos intézkedéseket illeti az élelmiszerbiztonság, az állatjólét, a környezetvédelem, a beruházások és egyéb területeken, egyértelművé teszi, hogy megfelelő normákra van szükség. De tudnunk kell azt is, hogy ami a gazdákat illeti, megállunk a lábunkon. Vannak nagy vállalkozások, de ugyanakkor ott vannak a családi vállalkozások. A jövedelem támogatás nagyon fontos tényező, főleg a családvállalkozások számára. Ha viszont a másik oldalt nézzük, Hollandiában az asszály nagyon sok kárt okozott. És a takarmányra kétszer-háromszor többet kellett költeni. Nagyon sokszor hallottuk már a mezőgazdasági minisztertől, aki már eljött hozzánk is, illetve Amerikából ellátogatott ide két és fél évvel ezelőtt, hogy még Amerikában is támogatják a gazdákat. Nem szabad elfeledkeznünk arról sem, hogy természetesen nem tudjuk, hogy milyen összegek állnak majd rendelkezésünkre. 5-15 százalék? A politikusok, az állam és kormányfők, amikor projektjékről beszélnek, egyértelműen fogalmaznak, egyszerűen nem lehet elvenni pénzeket erről a területről. Péter Jár álláspontját mindenképpen támogatom a néppártban, mert tudnunk kell, hogy mi lesz a következő lépés, hiszen Európában hosszú évek óta folyik az élelmiszer termelés, az éghajlattal kapcsolatos megállapodás, az élelmiszer ellátás biztosítása terén tudnunk kell, hogy hogyan alakul a költségvetés. Én liberális vagyok, úgyhogy én tudom, hogy mi a véleményem, de az Európai Parlamenten belül ez nagyon fontos vita, hogy mit akarunk, ami a jövő illeti. Az iparágról is beszélnünk kell, és hogyha nézzük az összes többi nagy kontinenst, nem föltétlenül ö, tudjuk megőrizni a saját termelésünket, hogyha nem helyesen döntünk most. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Buda úr, parancsolja. Köszönöm szépen, elnök. Természetesen mindannyian szeretnénk, ha következetes lenne a költségvetés, ugyanakkor azt is megértjük, hogy a költségvetés adott esetben csökkentésre kell, hogy kerüljön Ugyanakkor figyelembe véve azt, hogy milyen kihívásokkal néz szembe a gazdálkodó ágazat, a mezőgazdaság, a legegyszerűbb megoldás az az lenne, hogyha tagállamokra gyakorolnánk nyomást, hogy fokozzák a kacsikötéshez való hozzájárulást, máskülönben nem tudjuk ezt a pénzt kiadni a mezőgazdasági ö, ö, gazdálkodóknak. Ö, érdekes kérdést tettek föl, amikor azt kérdezték meg, hogy mit is jelent a megfelelő finanszírozás a mezőgazdasági ágazatban mi van először, mi volt először a tyúk vagy a tojás. Úgy gondolom, hogy ö, ezt ö, úgy kell fölfognunk, ezt a költségvetési összeget, hogy az a támogatás a méltányos, amely lehetővé teszi azt, hogy a gazdálkodó méltányos életkörülmények között éhessen, E, részletesen az oktatásban, az egészségügyben megfelelő kapjon, e, szabadságra tudjon menni, pihenni tudjon. Másrészt viszont figyelembe kell venni a fogyasztóknak az érdekeit is, a fogyasztónak hozzáférésre van szüksége a magas minőségi színvonal képviselő mezőgazdasági termékekhez megfizethető áron. És ezzel rá is térnék a közvetlen kifizetések kérdésére. A közvetlen kifizetések jelentik a biztonsági jövet a mezőgazdasági gazdálkodók számára, de én messzebb mennék. Úgy gondolom, hogy a közvetlen kifizetések szintje számít. Mert nálunk Kelet-Európában olyan szintű a közvetlen kifizetés, amely önmagában nem biztosítja a tisztességes megélhetést a gazdálkodók számára, mert alacsonyabbak a kifizetések, mint más tagállamokban. És eh, el kell mondanom, hogy ugyanazon az egységes belső piacon ö, ö, veszünk részt. A hús kilogrammokénti ára ugyanaz Román- Romániában, mint Németországban, de sokkal nehezebb pénzt ö, hús termelni Romániában, hiszen alacsonyabbak a támogatások, és a gazdálkodó végül kevesebb pénzhez jut, ö, ö, a beruházásra kevesebb pénze marad a megélhetésre. Tehát a közvetlen kifizetések kiegyensúlyozására szükség van annak érdekében, hogy kiegyensúlyozott eh, mezőgazdasági ágazatot hozunk létre az Európai Unió egészében. Eh, Peter Jár kiváló kollégánk eh, anyagának hetes cikkeiben szerepel a válsághelyzetekben nyújtható pénzügyi támogatás. Azonban meg kell határoznunk, hogy mi jelent, mit jelent az, hogy válsághelyzet. Romániában ma nem tudunk támogatáshoz jutni, mondjuk az afrikai sertés pestis kapcsán. Ezt a betegséget a vaddisznók terjesztik, és nehéz az Ukrajnából át vándorló vaddisznókat kontrollálni, több ezer sertést kell azért kényszervágni ennek a komoly betegségnek a terjedését meg kell akadályoznunk más Európai Uniós tagállamok felé, ugyanakkor a sertés tenyésztők számára valamiféle biztonsági évet kell nyújtanunk, hogy a piacon talpon tudjanak maradni. Köszönöm, elnök úr. mint a mezőségi politika reformjával kapcsolatban sok munkát végző képviselő, képviselő. Úgy gondolom, hogy egyértelműen javítani kell a többes mézékeretet, technikai és politikai döntéseket kell hozni, de nem ilyen negatívokat, mint amelyek, negatívakat, mint amelyek születtek. Alapvetően úgy gondolom, hogy a vidékfejlesztésen kívül fontos, különösen olyan helyzetben, amikor sok tagállamnak problémái vannak az elnéptelenedéssel, a, különösen a vidék elnéptelenedésével, hiszen egyre több ember költözik városi területekre, és elnéptelenedik a vidék. A megfelelő finanszírozással ezt meg lehetne akadályozni. Nyilván a Brexit után megértem, hogy a tagállamok olyan helyzetben vannak, amikor nem szeretnének több pénzt biztosítani, nyújtani erre sem. Ugyanakkor továbbra is azt gondolom, hogy meg kell keresnünk a saját forrásokat, támogatom jár urat ebben az értelemben, és fontos, hogy a tagállamoknak is többet hozzá kell járulniuk a költségvetéshez, sokkal méltóbb költségvetésre van szükség, amely a méltányos megélhetést tesz lehetővé. A, nyilvánvaló, hogy a politikai megállapodások, a kereskedelmi megállapodások ellehetetlenítik azt, hogy a piac úgy működjék, ahogy ennek működnie kellene. Hiszen ha Európai Unióként döntéseket hozunk, az azt, jelenti, azt, azt jelentheti adott esetben, hogy hátrányos helyzetből induljanak, szálljanak versenybe más termelőkkel szemben. Megértem, hogy csökkenteni kell a finanszírozásokat, megértem a hosszú távú megfontolásokat, azonban természetesen mindenkinek a véleményével egyetértek, akik azt mondják, hogy tovább kell dolgoznunk, mert nehéz a helyzet, a több éves pénzügyi keret nem segít, és hogyha nem ismerjük, nem javítjuk a több éves pénzügyi keretet, akkor a közös agrárpolitikát sem tudjuk tökéletesíteni. Elnök, köszönöm szépen. Köszönöm, tisztelt elnök úr. Sok minden elhangzott már. Én egyszerűen csak arra szeretnék emlékeztetni, hogy minden tanulmány, bármit is gondolunk itt ebben a teremben, arra mutatnak, hogy segíteni kell a gazdákat a mezőgazdasági politikából, különben nincs jövedelmük. Azonban az éghajlati viszonyok azt mutatják, hogy mennyire szükség van, hogy erős legyen ez a gazdaságpolitika, ez a mezőgazdasági politika. A jövedelem másképp nem teremtődik meg, és ez elsősorban az első pillérből származik. A költségvetési javaslatokat a bizottság fogalmazta meg, és most már az állam és kormányfők azok, akik eldöntik, hogy mit kap Európa, és mit kap a mezőgazdasági politika a jövőben. Azt gondolom, hogy kollégánk véleménye nagyon jó vélemény, talán kicsit még meg kellene keményíteni, azért, hogy ne csak a mi parlamentünkben hallgassanak meg minket, mert igaz, hogy elég nehéz már magunk között is konszenzust találni, és talán a Költségvetési Bizottságon belül, de nekünk kell továbbítani azt a az érzést, ami Európában él az állam és kormányfőknek, hogy legyen egy válság alap, amely teljesen független, ez ma már rendkívül szükséges, hiszen mindenki tudja, hogy milyen problémával kell szembenéznünk ma. Az Európai Bizottságnak sokan, sohasem sikerült ezt szabaddá tenni, mert a költségvetési miniszterek, az államok nem akartak a zsebükbe nyúlni. Gyakorlatilag nem csak a gazdák kerülnek nehéz helyzetbe, mert az első pillér nem elegendő, hanem azért mert is, mert az első pillérből próbálják a válság alapot táplálni. Úgyhogy mindenképpen szükség van a megfelelő programra a jövőt illetően. Köszönöm. Dziękujemy, pan poseł Flanagan. Flanagan képviselő képítkezik. Köszönöm szépen, remélem mindenki kellemesen töltötte a nyarat. Hogyha minden projektre adunk pénzt, fogja, legyen az egy vállalkozás létrehozása, ház építése, akkor mindig el kell magyarázniuk azt, hogy mit csinálnak a pénzzel. Ezért megdöbbentő az, hogy az alelnök azt mondta, hogy nem tudjuk megbeszélni azt, hogy mire költik a pénzt, ami nincs meg a támogatás. Szerintem ez őrület. Pontosan amiatt, ahogy most elköltik a pénzt, azért nehezedik ránk politikai nyomás, és pontosan ezért van az, hogy itt az Európai Parlamentben és a bizottságban sokan úgy gondolják, hogy megúszszák ezt azzal, hogyha máshova teszik át a pénzt, például a védelembe, vagy máshova. Jó lenne, hogyha átmennénk egy másik szabadságba, és meghallgatnánk azt, mit mondanak ott. Mindig is azt mondják, akik a biztosok, hogy nem lehet visszatérni az európaiakhoz, nem lehet az, hogy Larry Goodman vagy a királynő kapják meg a pénzt, és ezért lesz majd ez, hogy van, akinek hektáronként fizetik a támogatást, és van, akinek pedig semmit nem kap. Most mi több pénzt keresünk, próbálunk találni, de nem tudjuk, hogy arra akarjuk ezt elkölteni. Hát ezt sajnálom, de hogyha egy bankhoz így mennénk oda, akkor a bank soha nem állna velünk szóba és az európai közvélemény is kíváncsi arra, hogy hogyan küldjük ezt a pénzt el. Azt hallom, hogy arról beszélnek, hogy megnevekedett hozzájárulásról beszélnek. Főként akkor keresek a szociálisták a pénzt, amikor nagy gond van, de hogyan tudjuk betömni a lyukakat akkor, hogyha még több pénzt próbálunk találni. Jelenleg a gazdálkodókat úgy kezeljük, mint az USA a fogvatartottaikat, vízbe folytjuk őket, alig tudnak megélni, csöpögtetünk egy kis pénzt, hogy azért valamennyire csak túléljenek, de ebből nem tudnak megélni. Valamit változtatnunk kell, hogyha ezt a költségvetést meg akarjuk tartani. Írország, semleges ország, mi garantálja azt nekem, hogyha én megnövekedett hozzájárulást kérek az országunktól, még garantálja azt, hogy nem fogják ezt valami másra költeni, vagyis például védelmi projektekre, vagy arra, hogy inkább küzdenek, nem pedig táplálják az embereket. Hogyha ez így lesz, akkor én nem fogom az éreket erről meg győzni, mert mi élelmiszert akarunk, nem pedig lövedékeket és bombákat. Volt abban már nekünk elég. Bogovics. Tudi sam se strinjam, da je potrebno najprej zagotoviti zadostna sredstva in... Nos, ezzel egyetértek, hogy először is tisztességes finanszírozási szintet kell biztosítanunk, és a GDP 2%-ára van szükség a NATO tagok szerint a biztonságra. Azonban 1,3%-kal is nehezen tudunk megbirkózni itt az EU-n belül, ahogy ezt az Európai Parlamenti állásfoglalás is fogalmaz. Ezért van az, hogy a 0,3%-a a, a GDP-nek, amelyet pillanatnyilag az élelmiszerbiztonságra szánnak, heted része a jelenlegi katonai biztonságra szánt összegeknek. Nos, a gond a második pillér csökkentése, amelynek célja, hogy biztosítsuk azt, hogy a vidék vonzó, mint élet tér, és hogy a vidéki területek megfelelően fejlődhessenek digitális szinten is, és hogy a fiatalok a mezőgazdaságban tevékenykedjenek. Azt gondolom, hogy ha csökkentjük ezeket az alapokat, rossz üzenetet közvetítünk, mert hogyha nincs megfelelő életkörülményteremtés, főleg a széles sáv megteremtésével is, akkor ami az oktatást, a jólétet, egyebet illeti, mm, a fiatalokat nem tudjuk arra ösztönözni, hogy maradjanak vidéken. Azt hiszem, mindent meg kell tennünk az intelligens falvakért támogatni szeretném ezt a projektet, ennek második fázisát, és nagyon remélem, hogy azok, akik a finanszírozásért felelősek, reálisabb ö, költségvetést fognak összeállítani, hogy legalább ugyanazt a szintet tartsuk, amit eddig elértünk. Köszönöm. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și uh, domnului raportor, care a făcut o treabă excelentă. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek is a kiváló jelentésért. Nagyon aggaszt a második pillérbe tartozó költségvetési tételek csökkentése, mert vannak olyan országok, amelyek rendkívül mértékben rászorulnak erre a pillére, eh, hiszen továbbra is mezőgazdasági beruházásokra van szükségük, munkahelyteremtésre van szükségük, és hogy eh, kössem össze ezt eh, a közvetlen kifizetési kérdésével. Önök pontosan tudják, hogy ezek szintjén nem azonos mértékű a különböző Európai Uniós tagállamokban. Jól lehet a termelési költségek ugyanakkorák, hiszen ugyanolyan drága a növényvédőanyagok, ugyanolyan drágák az üzemanyagok minden tagállamban. Tehát a közvetlen kifizetések kapcsán ugye az Európai Unió azt mondja, hogy a mottónk az egység a különbözőségben, sokszínűségben. Azonban itt méltányosságra van szükség, egyenlő esélyekre van szükség, ahogy egy francia gazdálkodó például kétszer annyi pénzt kap, mint egy román gazdálkodó, és mégis mind a két vállalkozó életben tud maradni, felszínen tud maradni. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a román vállalkozó, a román gazdálkodó versenyképes lenne a franciával szemben. Ez egy összeurópai kérdés, Eh, amíg a termelési költségek ugyanilyen szintűek, addig úgy gondolom, hogy az lenne méltányos, hogyha a támogatások, amelyeket a gazdálkodóknak nyújtunk a mezőségi szektorban, eh, valamennyi tagállamban ugyancsak eh, azonos szintű legyen. Hagy említsem meg a munkahelyteremtés kérdését Romániában, önök is pontosan tudják, és több tagállamra igaz ez. A vidéki területeket az elnéptelenedés fenyegeti, hogyha a második pillérbe tartozó támogatásokat csökkentjük, akkor pont azt a kérdéskört támadjuk, amely legkiszolgáltatottabb. A fiatalok még kevésbé fognak a családjuk mellett maradni ezekben a térségekben. Szeretnénk, hogyha a gazdálkodók a mezőgazdaságban nem függenének olyan nagy mértékben a közvetlen kifizetésektől, és volna piaci bevételik, azonban ne felejtsük el, hogy a piac eh, meglehetősen nagy nehézségekkel eh, néz szembe, eh, hiszen versenyeznie kell a kínai termékekkel, a brazil termékekkel, az ukrán termékekkel, és mindezek a termékek sokkal olcsóbbak, ami nem meglepő mint amelyeket a saját gazdálkodóink elő tudnak állítani. Fel kell tennünk tehát a kérdést, hogy ezek az országok vajon ugyanazokat a termelési körülményeket megtapasztalva próbálnak meg versenyezni, vagy egészen más helyzetből jelennek meg a piacon. Tehát szükségünk van erre a válság alapra. Vannak olyan helyzetek, amikor szükség van arra, hogy tartalékokhoz nyúljunk, és nincs rá lehetőségünk. Itt van a romániai helyzet ma. Az afrikai sertéspestés kérdése például jelentős probléma, és nem tudjuk kezelni, mert nem tudunk hozzáférni ehhez semmiféle költségvetési tartalékhoz. A gazdálkodóknak pedig le kell vágniuk, kényszervágásra kell küldeniük a az állatállományukat. Természetesen nem csak Romániában került erre sor, hanem más tagállamokban is. Köszönöm. Köszönöm szépen. Természetesen én is ellenzek mindenféle költségvetési csökkentést a mezőgazdasági költségvetés terén, de legalább azt elvárom, hogy a jelenlegi szintet őrizzük meg értéken. De beszéljünk nyíltan, nyilván a Brexit és a, költség, és a biztonsági kiadások fényében ugye meglehetősen nagy kérdés, hogy hogy osszuk be a pénzünket, és nyilván logikusnak tűnik másoknak, hogy a mezőgazdasági költségvetést csökkentsük Eh, a bizottság, az Európai Bizottság a második pillérben is eh, javasolt eh, csökkentéseket. Azonban itt figyelembe kell vennünk azt, hogy egyensúly problémák merülhetnek föl, sőt, a jelenlegi egyensúlyok éppenséggel rossz irányba változhatnak, ami azt jelenti, hogy az Európai Unió egységesülése éppenséggel hátralépéseket kell, hogy elszenvedjen. És egyértelmű, hogy a eső térségekben éppenséggel a költségvetés növekedésre van szükség, inflációs megfontolásokból is és úgy gondolom, hogy ebben a jelentésben is említeni kell ezt az ügyet, de egyébként gratulálni szeretnék eh, Jár úrnak, mert kiváló jelentést készített. Elnök, köszönöm szépen. A DJ Agri osztályvezetője a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Néhány rövid megjegyzésem lenne, mert a korábbi ülésünkön július végén már volt egy technikai tájékoztatónk az MFF-ről, csak néhány pontot szeretnék kiemelni ma. A többen említették a kontextust, ez nagyon fontos, hogy erre gondoljunk, gondolni kell arra, hogy a milyen kontextusban jött létre az MFF javaslat, a Brexit az egyik olyan dolog, amelyel foglalkoznunk kell, más politikákra is szükség van, pénz, pénzre van szükség, és gondolni kell a kapra és a kohéziós politikákra is. Így a bizottság egy kiegyensúlyozott észszerű megoldással állt elő, ahol a kap, az a csökkentés, amit javasoltunk a közvetlen kifizetéseknél, az viszonylag csekély. A legtöbb tagállam számára ez 3,9%-nál is kevesebb, sőt, bizonyos esetekben a, közvetlen kifizetésben még növekedés is van. Ugyanakkor a javaslat foglalkozik azzal is, hogy, foglalkozni, hogy tovább kell folytatni a konvergenciát a közvetlen kifizetések tekintetében a tagállamok között. Ezt a javaslatot is felvettük, felvettük azt az elképzelést, hogy legyen egy 15%-os plafon a kapnál. A harmadik elem, amire szeretnék emlékeztetni, ez a második pillér, ezt is valaki már említette. A bizottsági javaslat azt mondja, hogy mi szeretnénk megtartani a vidéki területek támogatásának megfelelő szintjén, de szeretnénk kiegyensúlyozni a támogatást a tagállami, illetve EU szint között, és pontosan ezért változtattuk meg a vidékfejlesztés kapcsán a társfinanszírozást. A mezőgazdasági tartalékot illetően volt, aki arról beszélt, hogy kevesebb bürokráciára van szükség, de szerintem itt pontosan egy példa van arra, hogy milyen fajta egyszerűsítést javasoltunk. Mindenki egyetért azzal, hogy a jelenlegi rendszer nem működik, túlságosan bonyolult, eléggé sok gondot okoz, és amit előttünk van, ez egy olyan megoldás, amely rugalmas, és amelynek célja az az, hogy meglegyen a megfelelő támogatás, gyorsan, gyorsabban elérhető legyen ez, akkor, hogyha be kell avatkozni a magántárolásba bizonyos fajta esetekben. Ugyanakkor az új tartalékokra vonatkozó szabályozás próbálja elkerülni azt, hogy minden évben csökkenteni kelljünk a gazdálkodóknak adandó közvetlen kifizetést, annak érdekében, hogy a tartalékot finanszírozhassuk. Szerintem ez a fajta átgazoló mechanizmus valóban egyszerűsítést jelenthet majd konkrét módon. A véleményben szó esik a 2020-as visszanem fizethetőségről. Szerintem egyszerűsítés esetében az alternatíva mi javaslatunkkal szemben az lett volna, hogyha jelenlegi gyakorlatot folytatjuk tovább, tehát 2021-ben is visszatérítünk, de ennek a hátoldala az az lett volna, hogy megint csökkenteni kellett volna a közvetlen kifizetéseket 2021-ben, tehát szerintem itt tényleg a gyakorlatilasságról van szó, és arról, hogy a lehető egyszerű megoldást eh, alkalmazok, és mi ezt tettük itt. Szeretnék közletet mondani a véleményükért, várjuk a módosítókat, és szerintem ebben is hagyom mára. Elnök, az jelentéstevő Linz képviselő. Igen, köszönöm szépen. Elnök úr, rövid leszek, jár kollégám várja már a módosítóikat nagyon sok véleményt, hozzászólást hallhattunk. A legtöbb ezek közül a mezőgazdasági költségvetés csökkentése ellen szólt. Összességében kíváncsi vagyok én is Hajtema, illetve Flanagan kollégák módosítóira. Ők egy kicsit eltértek az általános vélekedéstől itt, a szakbizottságban. Jár kolléga ennek megfelelően majd megpróbál jó kompromisszumot kidolgozni, és majd ezt átadni a Költségvetési szabadságnak. Köszönöm szépen. Elnök, nagyon szépen köszönöm. 14 óráig kell begyújtani hónap utánig a módosítókat. eléggé hosszú ideig beszéltünk erről a pontról, nem korlátoztam a hozzászólási időt, hiszen rendkívül aktuális ez a téma most is, de abban az értelemben is, hogy ez a jövőre is hihat majd. Hiszen most zajlanak a munkák a, az mff kapcsolatban, és ez ez a vélemény nagyon fontos majd a Költségvetési Szabadság számára. Köszönöm szépen a hozzászólásokat a képviselőknek, köszönöm Jár úrnak, Linz úrnak. Úgy gondolom, hogy sikerül majd kicsit csökkenteni a hozzászólási időt. A következő nap pontunk egyes műanyag termékek környezeti gyakorlathatásának csökkentése. Ropé úr a jelentés készítője. Az NV jelentéséhez fogunk ezzel hozzájárulni, ezzel a véleményel. A direktíva célja az az, hogy csökkenteni lehessen ezen anyagok hatását a környezetre, főként a vízi környezetre, illetve az emberi egészségre gyakorolt hatásokat. Ez a vélemény. egy hatástanulmányon alapult, amely a tengeri vizekben óceánban található szennyezéssel foglalkozott, EU szintű határt próbálnak bevezetni, azon tíz anyag esetében, ami leginkább megtalálható Európa tengerpartjain, tengereiben. De ide tartoznak például a, az elhagyott halászati eszközök és ropé úré a szótese. tessék. vesz gerbiamas és tök tikrųjų, Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr. Ez a téma valóban nagyon fontos. És már régen kellett volna vele foglalkoznunk, ugyanis a közvélemény is, és mi is látjuk, hogy a műanyagok problémát okoznak az egészségügy, az állategészségügy terén, ezért szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak, hogy elkészítette az irányelv tervezetet. Úgy gondolom, nagyon jó jogszabályról van szó, egyértelműen fogalmaz azzal kapcsolatban, hogy mit kell tennünk, és hogy tudjuk elérni azokat az eredményeket, amelyeket szeretnénk. Sajnálatos módon az Európai Bizottság csak a mikro műanyagokról beszél, illetve azok hatásáról a tengerekre, pedig az állatokra is gyakorol hatást ez a mikroműanyag, bekerül a talajba, a tengerekbe, a halakba és a halak fogyasztásával az emberi szervezetbe. És ezekről nincs szó az irányelvben. Úgy gondolom, hogy összességében az irányelv óriási lépés előre, azonban még javítható a szöveg. Ennek ellenére. Egyértelműen fogalmazhatnánk az elvárások, illetve az eredmények terén. A műanyagok az 50-es években csak 5 millió tonnát tettek ki, most már 300 millió tonnáról beszélünk. Ez azt jelenti, hogy óriási növekedés tapasztalunk a műanyagok felhasználása terén ez a műanyag pedig tengeri hulladékká válik, és műanyag szigetek lebegnek a tengerek felszínén. Ahogy már említettem, a mikroműanyag óriási mennyiségben kerül felhasználásra a kozmetikumok terén. Fogkrémben például, amit minden reggel használunk, és ez bekerül a lefolyóba, ami aztán a tengerekbe kerül a tengeri állatok ezzel táplálkoznak, úgyhogy azt gondolom, hogy a legfontosabb dolog az, hogy nagyon olcsók a műanyagok, ezért látjuk eh, a műanyag felhasználás terén ezt az óriási növekedést, és ha nem teszünk enne, ezen a téren semmit, akkor ez a tendencia így marad ami az emberi egészséget illeti a mikroműanyagokkal kapcsolatban fel kell lépnünk. Úgyhogy konkrét dátumokra, szigorításokra van szükség a tagállamok számára, változtattunk a bizottsági javaslaton, ami nem kevesebb, mint 50%-os csökkentés 2025-ig, 2025 30-ra viszont már 80%-os csökkentést kell elérnünk. Ezen kívül azt is javasoltuk, hogy a bizottság megfelelő számítási módszert hozzon létre három éven belül, nem hat éven belül, mert a hat év túl hosszúnak tűnik. Talán egy köztes értékelésre is szükség lenne, hogy lássuk, hogy hogyan is állunk milyen eredményeket várhatunk eh, a már bevezetett intézkedéseknek köszönhetően. A bizottság a körkörös gazdaságról beszél, és ha az újrahasznosítás ugyanígy működik, nem csökkentjük a felhasználást, nem fogjuk elérni ezt a célt. Úgyhogy a nem mérgező körkörös gazdaságról kell beszélnünk. Ha viszont asszályos időszakokat élünk, illetve szélsőséges időjárási ö, körülményeknek vagyunk kitéve, ö, akkor ez befolyásolja azt is, hogy hogyan bomlik a műanyag. Reálisan kell gondolkodnunk, mert a műanyag tulajdonságai változnak egy adott időjárási körülmény miatt. Aztán van egy másik javaslat is tagállamok részéről, például az műanyagok árazását illetően, illetve az adózás terén. Hogyha ez nem változik, akkor ö, például piaci korlátozásokat kell bevezetni. Ha például a nagy szupermarketekben műanyagokat használnak egy bizonyos területen, és az emberek ezt nem hajlandók felhasználni, Látom, hogy az elnök úr már integet, megpróbálom akkor befejezni a mondandómat. Ami az egyes mellékletet illeti, itt egy listával rendelkezünk, bár ez nem teljes lista, és más műanyagok terén is szükség van korlátozó intézkedésekre. Az Európai Uniónak ösztönzőket kell bevezetnie a termelők eh, számára, hogy mikro műanyagok ne kerüljenek a vizekbe. Végül szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, aki hozzájárult a vélemény elkészítéséhez, várom a vitát és a további javaslatokat, hogy aztán holnap összeülhessünk az árnyékjelentés készítőkkel, és elkészíthessük a végleges változatot. Köszönöm. Köszönöm két percre az árnyék jelentéstevők. Giuffrida képviselő, tessék. Grazie, Presidente. Köszönöm, tisztelt elnök úr. Köszönet Rópe kollégának a végzett munkáért. Olyan javaslat ez az Európai Bizottság részéről, amely rendkívül érdekes, környezetvédelmi szempontból például, ami a kötelezettségeket illeti, és a kommunikatív értékek terén is, amelyek szimbolikusak. Ez nagyon fontos Európa számára, mert olyan értékeket szeretnénk képviselni, amelyeket fontosnak tartunk, és amelyek közösek. Globális ez a kihívás, volt már nemzetközi kezdeményezés is a tengeri hulladékok vonatkozásában az ENSZ részéről, úgyhogy pozitívnak tartom, hogy az Európai Unió megmozdul ezen a téren, Fontos az európai stratégia a körkörös gazdaság szempontjából is, ami a műanyagok felhasználását illeti. Fontosak a mikroműanyagok is, a felhasználásuk. Úgy gondolom, hogy főleg nagyon aktuális kérdés ez a REACH, vonatkozásában egy összetett stratégia kidolgozása érdekében a műanyagok terén. Nagyon fontos, hogy az irányelv központi témájára koncentráljunk. Nos, az irányelv azonban, és ezt hangsúlyozni szeretném, egyes aspektusokra nem tér ki, amelyek viszont fontosak lehetnek. Nem csak a mezőgazdaságra gyakorolt hatásukat illetően, hanem a környezet szempontjából is. A megközelítésre gondolok itt a körkörös gazdaság terén, ezen a téren. Ezért szeretném, hogyha alternatív megoldásokat találnánk ezen a területen. És egy-két kérdéssel kiegészíteném, amelyek rendkívül fontosak, például más anyagok felhasználása, mivel lehet kiváltani a műanyagokat, az árak, az egyéb termékek a mezőgazdaságban. Ami a felelősséget illeti, és a gazdákat. Egyetértek a bizottsági megközelítéssel, mert végülis a termelők azok, akik gyakorlatilag az előnyeit élvezik a termékek felhasználásának. Végül a fenntarthatóságra hívnám fel a figyelmet, az érdekelt termelők vonatkozásában a mikro és a apró vállalkozások nyilván a költségeket nem tudják viselni. Úgyhogy ezért támogatjuk a javaslatunkat, és tényleg nagyon örülök, és örülnék, hogyha a kollégák véleményét is hallhatnám. Köszönöm szépen. Yes, thank you very much, Chair, and I would... Köszönöm szépen. Szeretnék köszöntet mondani jelentéstevőnek a jelentésért. Fontos téma ez, az a műanyag leves, amely a környezetbe került műanyagokból összeáll indokolja ezt a kérdéskört. Mit tehet itt a mezőgazdaság? Ez egy jó kérdés, és erről a kérdésről beszélnünk kell. Miért? Nos, úgy érzem, hogy a mezőgazdaságban a gazdálkodók gyakran olyan termékeket használnak, amelyekről nem is tudják, hogy műanyagokat tartalmaznak. Mi történik ezekkel a termékekkel? Ezek a termékek, ezek a műanyagok azt okoznák, hogy az NGO-k, a nem kormányzati szervek, az aktivisták, a környezetvédők elkezdenek hangoskodni, hogy a mezőgazdák műanyagokkal szennyezik a természetet, miközben a gazdálkodók nem is feltétlenül tudnak erről, vagy nem az ő felelősségük. Úgyhogy ebben a jelentésben szeretnék arra koncentrálni, hogy gazdálkodjunk, gondoskodjunk arról, hogy a mezőgazdasággal foglalkozókat nem vádolják indokolatlanul azzal, hogy felelőtlenül járnak el. Dank voorzitter. köszönöm szépen, elnök úr. Az óceánok a földünk tüdeje, minden egyes 24 órában két négyzetkilométer műanyag jelenik meg. A műanyag a földünk tüdejét tönkreteszi lassanként. Az Európai Bizottság azt mondja, hogy Európa felel az Európából származó szennyeződését, ez így van, de itt az ideje annak, hogy Európa ezzel foglalkozzon, és tényleg csak ösztönözni tudom azt, hogy védjük óceánjainkat, állatainkat, az állampolgárokat a szennyező műanyaggal szemben. De nem szabad, hogy ez eh, elnyomja a tagállami kezdeményezéseket. Például Franciaországban már megtiltatták a műanyag evőeszközöket, Olaszországban is vannak különböző tilalmak, van, ahol a műanyag szívószálakat tiltották meg, a a tagállamok, amelyek szeretnének többet tenni ezen a területen, azokat, azoknak a tagállamoknak támogatást kell kapniuk Brüsszeltől, nem pedig azt, hogy a kispadra jutassék őket. Sürgető a probléma, és szerintem extra lépésekre is szükség van, hiszen jobb megelőzni, mint gyógyítani. A legnagyobb nyereségre a műanyag a hulladékok létrehozásánál van, nem pedig azok szétválasztásánál rendkívül sok fajta műanyag van, amelynek csak nagyon kis részét lehet újrahasznosítani. Tele vannak a szupermarketek műanyaggal, mindent műanyagba csomagolnak, még a zöldséget és a gyümölcsöt is. A, az uborka, a karfiol, az avokádó, nem csak, hogy be vannak csomagolva a műanyagba, még külön műanyag zacskóba is teszik ezeket. Ezeket meg kell szüntetni. Európának ezért tényleg egyértelmű célkötözésekre van szüksége, csökkenteni kell a műanyagok előállítását, és ezáltal csökkenne a műanyag, ezáltal növekelni lehetne a műanyag újrahasznosítását és úgy gondolom, hogy maximálisan szembe kell szállni a műanyaggal, nem lehet csak lassanként fellépni akkor, amikor a földünk tüdejéről van szó. Bardzo dziękuję. Nagyon szépen köszönöm. Csak egy percet tudok adni, ugyanis kicsit kifutottunk az időben. Számra képviselő. Madame Sam, Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, úgy tűnik, hogy ez nagyon fontos kezdeményezés. Dolgoznunk kell a műanyag terrorszolgáló kibocsátásának csökkentésén. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy a, a, az Európai Parlamentnek és az egyéb társ jogalkotóknak példát kell mutatnia, ezért javaslatot fogok tenni úgy gondolom, hogy meg kell keresni az Európai Parlament elnökét, a, az irányító szervezeteket, a frakciókat, annak érdekében, hogy csökkentsék pontosan saját maguk is a műanyagok felhasználását. Nézzük csak meg, hogy mennyi műanyagot generálunk ezekkel az ásványvizes üvegekkel. Úgy gondolom, hogy magunknak kellene példát mutatnunk, ezért javaslom, hogy az elnökség ennek a bizottságnak a nevében írjon levelet és kérje, hogy e, üvegben, üvegből készült palackokban kapjuk az ásványvizet, amelyeket vissza lehet váltani. E, úgy gondolom, hogy e, a saját részünkről olyan módosokat fogunk benyújtni, amelyek a szöveget javítják, csökkentik a, a kibocsátást a mezőgazdaság területén is. Aguilera hogy mondja az elnök. Köszönöm szépen, elnök úr. Egyet értek Eh, az előző felszólaló eh, javaslatával. Eh, úgy gondolom, hogy a javaslatok egy része Európai úr szövegében megfontolást érdemel. Olyan problémákat vetünk fel, mint például a mikroműanyagok kérdése, hiszen ezeket szokásosan használjuk, a krémekben, a fogkrémekben eh, szerepelnek, és az emberek nem is tudnak róluk. Úgy gondolom, hogy ez nagyon érdekes téma. Az, az ötös eh, módosítóval kapcsolatban ugye a, eh, ott nem értek egyet bizonyos megfogalmazásokkal, ugye úgy gondolom, hogy a, a halászati eszközök esetében másik kellene fogalmazni, jó lenne, hogy ezt a kérdést pontosítanák, és végül a, a hatos módosítóra hivatkoznék, ahol bizonyos régiókról, bizonyos államokról beszél, és úgy gondolom, hogy nagyon sok műanyagot használnak, például Spanyolország déli részén, de azt is el kell mondanom a van, hogy ezeket újra használják, újrahasznosítják nagyon jelent, nagy jelentős arányban a újrahasznosítható műanyagok beszolgáltatásáért kompenzációt kapnak a gazdálkodók. Tehát, hogyha ez a homályos megfogalmazás itt Désményországra hivatkozna, akkor ez nem méltányos. Úgy gondolom, hogy olyan példát alkalmazunk ott, amely sok ország másolhatna. Elnézést, de nincsen több időnk. Hausling képviselő következik. Igen, szeretnék a kollégáimnak köszönetet mondani, de egyetemvé kell tenni azt is, hogy a bizottság javaslatot csak a műanyag másfél százalékát öleli fel, és ami hiányzik ebből a javaslatból, az a mezőgazdasági probléma felvetése. Itt 10 százalék azon anyagok aránya, amelyeket alkalmaznak, amelyek lefedik a, a földeket, azok a fóliák, vagy a öm, üvegházakban is csak 10%-át öm, hasznosítják ö, újra. Amit nem hasznosítanák újra, azt elégetik, ez sem újrahasznosítása. Megnézem azt, hogy milyen mértékben nőttek ezek a mennyiségek, akkor azt látjuk, hogy az óriási probléma. Ha még ehhez vezzük a tengerszennyezést, és látjuk azt, hogy a talajainkat is szennyezzük hosszú távon, ezt is látni kell. Ezért el kell azon gondolkodnunk, hogy eh, a mezőgazdaságon belül hogyan tudjuk a műanyag mennyiségét csökkenteni. Lehet, hogy majd lesznek olyan termények, Európában, amelyek csak néhány héttel később fognak beérni, ez nem kell a műanyag. Kaputó képviselő. Köszönöm, elnök úr. Nem akarom megismételni, amit a kollégák már elmondtak, csak egy reális problémát emelnék ki, ami alapvető szerintem. Ami a műanyagokat illeti, nagyon komoly probléma ez a környezetben, ezért nagyon fontos, hogy azonnal döntsünk. Ezért korrektív intézkedésekre van szükség, de minél előbb. Ami az egy a, a szer felhasználható műanyagokat illeti, gyakorlatilag itt elsősorban kínai termékről van szó, és ami a bio műanyagot illeti, nagyon fontos lenne, hogy ez kiváltsa ezt. Van egy olyan probléma, amelyel már is foglalkoznunk kell, az újrafeldolgozás, újrahasznosítás kérdése nagyon fontos, mert ez már is tengeri hulladékhoz vezet, és ez nagyon sokfajta szennyezést eredményez. Nagyon fontos az alternatív megoldások keresése, a kutatás támogatása, és ilyen jellegű módosítókat kívánok majd beadni, hogy segítsük az előrelépést. Köszönöm. rövid leszek, elnök úr. találtam egy olyan terméket a nyaralásom során, amelyet mezőgazdasági melléktermékekből hoztak létre. Szerintem ezt is támogatni kellene. Nagyon fontos az, hogy kellenek azért anyagok, és ha megnézzük azt, hogy több milliárdot költünk a kutatásra, ezeket kellene alkalmazni olyan csomagolóanyagra van szükség, amely jár a mezőgazdaságot is támogatni tudjuk, és egy a körforgásos gazdaságot és Agnew képviselő. Köszönöm. A mezőgazdaságban nagyon sok műanyagot használunk fel. A például, hogyha védeni akarjuk a növényeket a fagytól. Nálunk egy vegyszerrel sikerül bontani ezt a műanyagot idővel. De óriási problémákat jelentett ez itt az európai intézményeknél, amikor itt javítani szerettek volna ezen a módszeren. Igen, idővel el is tűnik ez a műanyag, ezt én magam is tapasztaltam. A megoldása ennek az, hogy az innovációt támogassuk. Köszönöm. Um, when something is an important issue around here... Amikor egy kérdés fontos, akkor sokan itt vannak. Um, sokan azt mondják, hogy ez egy fontos kérdés, uh, és valóban ez így is van, mert nagyon régóta kerülgetjük ezt a témát, és uh, eddig is azzal bondítottuk magunkat, hogy majd megoldódik a helyzet valahogy, de most be kell néznünk ezzel, hiszen önmagában az a fogalom, az az elképzelés, hogy dobjuk el, ez egy, ez egy tragikus fölfogás, hiszen nem tudunk semmit eldobni ezen a planétán, amit eldobunk, az visszaesik a földre, és ott marad valamit tennünk kell, olyasmit kell tennünk a hulladékkal, a műanyagokkal, ami nem károsítja a környezetet. legjobb módszer, hanem is használjuk ezeket az anyagokat eleve. Másrészt biztosítanak kell a gazdálkodók olyan anyagokat tudjanak használni, amelyek nem is tartalmaznak műanyagot, vagy amelyek bio, organikusan lebonthatóak, amelyeket akkor az állatok meg is tudnak enni nagyon sok technológia fejlesztése van folyamatban, de van valami, ami egy kicsit aggaszt. Ez összefügg az, amit egyik képviselő mondott. Úgy gondolom, hogy a technológia kiváló, ha van, de e, korábban is kaptunk egy technológiát, amely azt mondta, hogy bizonyos műanyagok e, lebomlanak biológiai úton, e, aztán kiderült, hogy mikroműanyag voltak le, nem láttuk ettől kezdve őket, ennek ellenére ott voltak továbbra is a környezetben. Tehát a lényeg, hogy semmit nem lehet eldobni, ezzel nem szabadulunk meg tőle. Vsi se strinjamo, da je mikroplastika velik problém, in tudi to. Nos, a mikroműanyagok kérdése valóban e, jelentős probléma, és a mezőgazdaság az egyik e, e, olyan terület, ahol sok, sok műanyagok feldolgozás, felhasználására kerül sor. Ezért szellemiségében támogatom ezt a jelentést, ugyanakkor nagyon örülök annak, hogy ez az jelentés ilyen formába került, azonban sok mindenre ki kell még egészítenünk, például a biológiai gazdálkodás vonatkozásaival is, hiszen a biológiai lebontható műanyagok alkalmazása az egyik megoldási lehetőség, amelyet támogatni is lehet a rendelkezés álló alapokból, e, a Horizont 2020-as programban például az Európai Unió számára e, e, az ilyen fejlemények támogatása a helyes lépés, ennek a mezőgazdaság felé irányítása is életfontosságú. Úgy gondolom, hogy a jó irányba mozdulunk előre, és az Európai Uniónak valójában jobban kell figyelnie arra, hogy a lebontható műanyagok használata nagyobb körül legyen. Köszönöm, ennek úr, nagyon fontos kérdés ez gazdaságilag is, és a környezetvédelem szempontjából, az emberi egészségvédelme szempontjából is. Ugye a Föld gyakorlatilag szigetek tömege, amelyeket a tengerek, óceánok vesznek körül, és a mezőgazdaságban használt műanyagok ezeknek az óceáni, tengeri folyamatosabb vizeknek a minőségét, életképességét kockáztatják. Úgy gondolom, hogy fontos alapvetően a, a, a kemikáliák használatának csökkentése, és ez magával hozza a műanyag használatának csökkentését is. E, tehát óvatosan kell eljárni, de mindenféleképpen tudományos kutatásokra van szükség az a kapcsolatban, hogy a mikroműanyagokat hogyan használják, és hogy a, bi- a biológiai úton lebontott a műanyagok, amelyek nem károsak a környezet számára, hogyan e, e, alkalmazhatóak. Elnök, megint ezt képviselő egy percben. Szerintem előbb ez 30 másodperc, és ennek nagyon bonyolult téma ez, és úgy gondolom, hogy a közvélemény eh, felé terepben engedő, hogy minden műanyagot től eh, eh, szabaduljunk meg, de ennek lennének következményei. Tehát úgy gondolom, hogy a műanyagoktól való eltávolodás mind az egész társadalomban, mind a mezőgazdaságban fontos kérdés. Mindazok, akik repülünk rendszeresen, és látjuk, hogy mennyi műanyag eszközt szolgálnak föl nekünk a légitársaságok. Nos, ott kellene először lépni, hiszen vannak a mezőságban olyan termékek, amelyek megvédik a mezőgazdasági termékeket, és mégsem műanyagból vannak. Tehát olyan technológiákra van szükség, amelyek a műanyag által okozott károkat nem idézik elő, ugyanakkor a célokat teljesítik át kell analitikus gondolatok gondolkodással gondolnunk, hogy milyen út vezet ide. Köszönöm szépen, egy másik kötelezettségem miatt nem tudtam itt lenni. Szeretném röviden elmondani azt, hogy 20 eh, éve már van nálunk egy szemétégető hely, az energiát itt megfelelően felhasználják. Persze lehet itt olajat is alkalmazni, és akár a műanyagot is lehetne itt eh, felhasználni üzemanyag szempontjából. A kérdés az az, hogy ezt valóban jól használjuk-e fel, hogyha ma a műanyagot energia kinyerésére alkalmazzunk, akkor ez egy második szintű energiakinyerés, ahol az olajat lehetne helyettesíteni, és lehetne növényekből is megfelelő termékeket előállítani, amelyekkel nem fenyegetnénk a környezetet. Elnök, köszönöm szépen! is, Szalakassas úr a bizottság nevében a DJ MV igazgatója. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a jelentéstevőnek is a tervezetét. Valóban ez egy vita elejét jelenti ez. Az Európai Parlamentben, az Envi-ben, a PES-ben is beszélünk majd még erről a témáról, tehát nagyon jó az, hogy itt is megkezdődött ez a vita érdeklődve olvastuk a véleményt, a véleménytervezetet. Azt is láthattuk, hogy a jelentéstevő nagyon sokfajta új intézkedést javasolt, ezeket majd megfelelően elemezzük. Nagyra értékeljük az ambíciójukat, de azért vannak kérdések, sőt, itt talán óvatosságra is intenünk. Például a műanyag nagymértékben hozzájárul a talaj, illetve a vizek szennyezéséhez, ugyanis a műanyagot a földbe szorják el, vagy a tengerekbe, és főként a mikroplasz, mikroműanyagokat. Úgy gondoljuk, hogy a bizottság főként a makroműanyagokra fókuszált az EU tengerpartjain. Az, hogyha ezt kiterjesztjük a hatályt más termékekre is megfelelő bizonyíték nélkül, az nem igazán jó, főként akkor, amikor a tengeri szennyezésről van szó. Ugyanakkor én F-ben egyetetek azzal, hogy a műanyag jelenlegi szétszórásának gyakorlata nem igazán jó a Föld esetében. Ezt az Európai Műanyag Stratégiában is felismertük, amelyet ezen év elején fogadtunk el, és itt felszólítunk arra, hogy fenntarthatóbb módon kell begyűjteni és újrahasznosítani a műanyagot, amit a mezőgazdaságban alkalmaznak. A kiterjesztett fogyasztói felelősség számos helyen már működik, és örülnék, hogyha az önök szakbizottsága felülvizsgálná a műtrágyák helyzetét, és itt is szó a műanyagokról. A mikroműanyagok valóban problémásak, de ezekkel máshol kell foglalkozni. A RICSE rendeletben is foglalkozunk ezzel, ahol más a textilekből, a gumiabroncsokból származó mikroműanyagokkal is foglalkozunk, vagy a más műanyagokkal. Elnök úr, van még egy fontos elem a jelentésben, ez pedig a csökkentési célkötéseket illeti. Mi nagyra értékeljük az ambíciójukat, de ez túlságosan messze megy, nincs ehhez megfelelendő, megfelelő adat. A hatástanulmány esetében azt láthattuk, hogyha a tagállamok el akarják érni a célkötőzéseket, ahhoz nagy erőfeszítésre van szükség. Fölül fogjuk vizsgálni az irányelvet, és ha megvannak az adatok, akkor felülvizsgáljuk a célkötőzéseket is, de most még nem aggaszt az is, hogy csökkenteni kell az értékelés ütemtervét 6-ról 3 évre. Ez túlságosan rövid időszak ahhoz, hogy megfelelően vizsgálni tudjuk a célkitűzéseket. Tudom, hogy szeretné a jelentéstevő a kivételeket is megszüntetni, itt viszont óvatosságra intenénk, ugyanis gyakran itt hamis előnyök keletkezhetnek, de nyitva tartjuk az ajtót, mert hogyha tényleg biológiai módon lenyom, lebomló műanyagot találunk, amely a tengeri környezetben is lebomlik, akkor ezt figyelembe vesszük, de most még nem, mert mi nem, nincsenek erre vonatkozóan bizonyítékok. A poliesztrén alkalmazások esetében valóban ez a legproblémásabb, de ez a javaslat nem erről szól. Egy bizonyos termékekről van szó ebben a javaslatban, nem bizonyos termékek, nem az összes termékről. A polipropilén, polieszterin, ezek más termékek. A poleszterin és más műanyagok, ezek majd sorra kerülnek a csomagolási irányelv felülvizsgálatakor, amelyre majd az Európai Műanyag Stratégiában is utaltunk. Ezzel szeretnék köszönetet mondani az Önök szakbizottságának a jelentéstevőnek a jó jelentéseért, és mi örömmel fogjuk majd beolvasztani ezeket a jó ötleteket a parlament végső jelentésébe. Nagyon szépen köszönöm, mondja az elnök. 11 óráig lehet benyújtani a módosítókat augusztus 31-én. Most pedig a jelentés tevője a szó. Tikrai pritarėt ir esam vienminčiai ir iš tikrųjų negalim Úgy látom, hogy többségében egyetértünk, és eh, természetesen nem tudunk mindennel egy nap alatt foglalkozni, de amit tehetünk az az, azt megtesszük, és meglep láttam azt Litvániában egy boltban, hogy minden egyes uborkát műanyagba csomagoltak be, ez elképzelhetetlen. Például ma a hotelben találtam egy poharat, és emellett volt még egy műanyag pohár is, ami be volt csomagolva műanyag zacskóba. Ez őrület. Foglalkozni kell ezekkel a dolgokkal, el lehet kerülni például én esetekben a műanyagot. Örülök annak, hogy egyetértenek velem abban, hogy folytatni kell a munkát. Nagyon szépen köszönöm, ismétlem, hogy augusztus 31-én 13 óráig lehet begyújtani a módosítókat, több információra, több képzésre, több pénzügyi ösztönzésre van szükség, tilalomra van szükség, és természetesen mm, kutatni kell az új technológiákat, amelyekkel ki lehet váltani a műanyagot, illetve jobban lehet őket hasznos, újra hasznosítani. Úgy gondolom, hogy a teljes lebontást nem igazán lehetséges. Most akkor rátérünk a következő napirani pontunkra. Ez is egy vélemény lesz az Envis számára Kaputó úr részéről. 20 percünk lesz erre. 22 perc. Meg is adom a szót neki. Grazie. Köszönöm, tisztelt elnök úr. Ez a jelentés az MV-ben egy nagyon fontos szakmai jellegű területről szól, amelynek célja az, hogy a környezetvédelemre vonatkozó jogszabályokat javítsuk. E, itt gyakorlatilag a tényszerű elemek javításáról van szó, amely az Európai Uniós szakpolitikákat illeti, az átláthatóság javítása, illetve a kommunikáció egyszerűsítése, hogy végül csökkenjen az adminisztráció és az adminisztrációs terhek. Ami az átláthatóságot, illetve az egyszerűsítést illeti, az állatokra vonatkozó irányelvet illetően, amelyeket tudományos célokra használnak fel, gyakorlatilag a statisztikai adatokra vonatkozóan vetettük fel, mert nagyon sok ilyen tudományos célral felhasznált állatról van szó. Nem csak az eljárásokról van itt szó, és főleg elsősorban a főemlősökről. Nagyon fontos a parlamentnek egy olyan jelentését megfogalmazni, amely átlátja ezt a területet, és megfelelő statisztikai adatokat is biztosít az adatbázisokban a, a tudományos célra felhasznált állatokkal vonatkozóan megfelelő objektív célokat kell szem előtt tartani. A 2020-as év az, amelytől kezdve 5 évenként kell felülvizsgálni a tagállamok részéről az információt a bizottságon belül, amelyek az, azokra az állatokra vonatkozik, amelyeket tudományos célral kívánok felhasználni. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Kitűnő, kitűnő. Most következnek az árnyékjelentéstevők. Először is Szármeve képviselő asszony. Eh, gracias, presidente. Köszönöm szépen, elnök, asszony, elnök úr. Nekem úgy tűnik, hogy ez a fejezet, ez a pont, amerrel foglalkozunk a renden megköveteli azt, hogy arról beszéljünk, hogy milyen lépéseket fog tenni az Európai Bizottság azon túl, hogy hangsúlyozom, mennyire fontos a jobb kommunikáció a tagállamok között, a tagállamok felé. Én kettő, két ügyre szeretnék koncentrálni itt. Először is a környezetvédelmi ügyekben ugye azok megelezése elsősorban, másrészt, hogy a fa felhasználók, fa termelők szerepvállalása, hiszen Galíciában rettenetes helyzet alakult ki, és fontos számomra, hogy a bizottságnak messzebb kell, tovább kell mennie, nem tudunk, nem beszélhetünk nem engedhetjük meg, hogy olyan ö, ö, ö, tevékenységeket egyenek meg, amelyek tönkreteszik a vizeket, tönkreteszik az erdőket, például a galíciai ö, ö, nagy sebességű ö, vonat ö, fejlesztésről beszélek, ö, hiszen ö, itt olyan tömegű fakitermelésről van szó, amely eh, nagyon komoly környezetvédelmi következményekkel jár, eh, és a nemzeti örökséget károsítja. Ez eh, jelen pillanatban nagyon gyakran előfordul Galíciában, ezért fontos, hogy a bizottság sokkal tovább menjen, hallgassa meg, vagy legalábbis készítsen jelentést arról, amit a tagállamok, amiről a tagállamok beszámolnak, nem bízhatunk egyetlen egy forrásban. Úgy gondolom, hogy fontos, hogy az Európai Bizottság eh, sokkal komolyabban eh, eh, igyekezzen betartani és betartatni <clears throat> azokat az előírások, amelyek a társadalom életét és környezetét károsított tevékenységre vonatkoznak. Be kell tartatni a környezetvédelmi normákat. Ugyanakkor nagyon sokszor azt látjuk, hogy semmi nem történik ezeknek a helyeknek, a helyzeteknek a megakadályozása tekintetében. Bosszú Ja, hallo allerseits. Ähm, ja, ich kann nicht ganz... Én nem ismerem itt fel magamat, még akkor sem, hogyha ismerem a kollégám környezetvédelmi törekvéseit. Ezen jelentéssel kapcsolatban jó lenne, hogyha nagyobb lenne a bizottságnak a jelentés tételi kötelezettsége a tagállamokkal, a parlamenttel szemben. Én ezt szeretném leszögezni ebben a javaslatban. Az utolsó bekezdésben egy célkitűzés is megjelenik, hogy a cél leírása, vagyis az, hogy a tagállamok esetlegesen felülvizsgálhatják azt, hogy hogyan tudják elkerülni, javítani az eljárást, végrehajtását. Én ezt nagyon fontosnak tartom. A statisztikák semmihez sem vezetnek, azon kívül, hogy láthatjuk azt, hogy mennyire szenvednek az állatok, például a kozmetikai termékeknél, a cél az az, hogy a statisztikákkal azt érjük el, hogy kevesebb állatkísérlet legyen, kevesebbé szenvedjenek az állatok, és még több alternatíva jöjjön létre. Nagyon szépen köszönöm, többen nem kívánnak szólni, ezért meg is adom a szót a DJ Envy igazgatójának, Paul Kiobel Durdeának, tessék, öné a szó. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Szeretnék köszöntet mondani az előadónak, az enyék jelentéskészítőknek, a jogalkotó javaslatért, az erőfeszítésekért, hogy megtörjék a jeget, mert hát nagyon nehéz ez a téma, és hogy megpróbálják megérteni azt, hogy mit javasol a bizottság. Külön köszönet az előadónak, a konvergenciáért. Jelentésében ez egyértelműen tükröződik, hiszen minden egyes aspektusában konvergenciát tapasztalunk az Európai Parlamenttel, főleg az Agri szakbizottsággal és az Európai Bizottsággal. Egyetlen egy dolog van csak, és az egyik árnyék jelentés készítő már hangsúlyozta ezt, ahol eltér a vélemény közöttünk, ez pedig azt a módosítást illeti, amely az állatkísérletekre vonatkozó irányelvről szól, ahol a bizottság törlést javasolt a hagyományos jelentésekre vonatkozóan, amelyeket eddig rendszeresen készítettek. Az Európai Parlament és a tanácsra vonatkozik ez, modernizálni kívánja a jelentéskészítő rendszert, de a parlament kívánja tartani a hagyományos rendszert. Szeretném hangsúlyozni, és kérem a tisztelt szakbizottság tagjait, hogy gondolják meg. És vonják vissza ezt a hagyományos jelentéskészítési kötelezettséget. Szeretném megemlíteni még azt a tényt, hogy az Európai Parlament nem a sötétben fog tapogatózni, hogyha nem lesz hagyományos jelentéskészítési rendszer. Az Európai Bizottság tényleg modern megoldást javasol a már létezővel szemben. A közvélemény és a tagállamok ö, ö, számára lehetőséget biztosítva, de ugyanakkor olyan adatok biztosításával, amelyek más irányelvekre is vonatkoznak. A tagállamok a továbbiakban is rendelkezésre bocsátják az adatokat az Európai Bizottság számára, és az Európai Bizottság továbbra is beszámol éve, éves, évenként az Európai Parlamentnek, illetve a tanácsnak is. Természetesen itt a statisztika jelentésre utalunk, de az adatok nem csak számsor formájában kerülnek a parlament, illetve a tanács elé, az Európai Bizottság mindig rámutat arra majd, hogy az adatoknak mi a szerepe az egyes kötelezettségeknek való megfelelést, illetően az egyes irányelvek tükrében. Úgyhogy a parlament folyamatosan követni tudja majd azt, hogy a tagállamok hogyan tudják teljesíteni az állatkísérletekkel vonatkozó irányelvben foglalt kötelezettségeiket, illetve az Európai Bizottság hogyan teljesíti kötelezettségét a szerződ, az alapszerződések értelmében, hogy az irányelveknek megfeleljen. Úgyhogy, ha az 57-es cikket visszavonják, ahogyan ezt a, a bizottság ö, javasolja, illetve úgy fogadják el, ahogy ezt a bizottság javasolja, megfelelő lehetőséget biztosítanak a parlament és a tanács számára is. Úgyhogy kérem, fontolják meg ezt a módosítót. Ezen kívül, ami a többi társ eh, előadó megjegyzését illeti, arra szeretném kérni önöket, hogy az általános áttekintés illetve az egyes esetekben való megfelelés, illetve annak hiánya között tegyenek különbséget. A bizottság itt megfelelő megközelítést kíván biztosítani ennek elérése érdekében. Fontos a globális kép, áttekintése is, de ugyanakkor a környezet terén modernizálni kívánjuk a rendszert, hogy a tagállamokban a közvéleménynek is szerepet szálljunk, illetve hogy a teljes képet egyértelműbben lássák az Európai Unió politikai intézményei. Aztán, ami a globális képet illeti, más lapra tartoznak azok az esetek, amelyeket önök említettek, amelyek például Galiciában fordultak elő. Ezt a területet külön meg fogjuk vizsgálni. Mindazonáltal itt külön területről van szó, illetve egyes esetekről, ahol megfelelésről, illetve meg nem felelésről beszélhetünk. Nagyon köszönöm, elnök úr! Köszönöm szépen. A jelentéstevőnek adom vissza a szót. Eh, no, grazie, Presidente. Köszönöm, tisztelt elnök úr. Csak pontosítás érdekében egy-két kérdés területén nagyon röviden. Ahogy említettem, rendkívül szakmai jellegű jelentésről van szó, az átláthatóság javítása a közvélemény számára, az európai állampolgárok számára, de ugyanakkor a normatívák terén is, ami a környezetvédelmet illeti. Nyilván, ahogy felmerült ez a kérdés a jelentésben, nagyon sok fejtörést igényelt részünkről. Azonban a legfőbb cél mindig is az volt, hogy nem elegendő a szándék, mint jogalkotók, pontosítanunk kell, és javítanunk mindazt, amit az Európai Bizottság a harmonizáció terén el tud érni az információ, kommunikáció érdekében. Ezért van lehetőségünk fellépni és egy megoldást javasolni, amely az állampolgárok érdekében születik. Megköszönöm. E, Köszönöm szépen, lezárjuk ezt a pontot. A szeptember 3-áig kell eljutatni a módosítókat. Ma találkozunk 14.30-kor, most lesz a koordinátorok ülése, 11.30-kor mindenkit várok. Köszönöm szépen a részvétel technikai született tartunk, és a koordinátorokat arra kérnem, hogy időben legyenek itt, akár még idő előtt is, és köszönöm a tolmácsok munkáját, és köszönöm.